was in a good mood. Um, well, that I wouldn't say. Buenos días. Bonjour. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt mindenkinek, mondja az elnök úr. Szintén remélem, hogy a húsvéti szünet mindenki számára pihentető volt, minden kolléga számára itt a Libe bizottságban. Úgyhogy remélhetőleg nagyon jó hangulatban kezdhetjük meg munkánkat. Szokás szerint eléggé sűrű napi rend van előttünk, ezért megköszönném mindenkinek az együttműködést, annak érdekében, hogy ügyesen, megfelelően, gyorsan lebonyolíthassuk ezt a munkát. Az első napirendi pont maga a napirend tervezet elfogadása. Szeretném megemlíteni, hogy a nyolcas napirendi pontnál, ami Gálasszony jelentése, az Unió emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló Európai Egyezményhez történő csatlakozásának intézményi vetületei témájában. Ezt elhalasztjuk. Ugyanis a jelentés készítője nem lesz itt ezen az ülésen. És ugyanez vonatkozik a 19-es napi rendi pontra, ez pedig a Moraes jelentés, a nemzetközi védelem kedvezményezettjeire történő kiterjesztése 2003-109-es tanács irányelvnek. Szerintem ezt akkor elfogadottnak is tekinthetjük, és a jegyzőkönyvekről szeretnék szólni most néhány szót. Most szóltak a titkárság részéről, hogyha nincsen észrevétel a hármas napirendi ponttal kapcsolatban az ülés vége előtt. Ez az, a, az ülések jegyzőkönyvének elfogadása, ezeket jóváhagyottnak tekintjük. Így módon rá is térünk a négyes napirendi pontra ez pedig a bevándorlási összekötő tisztviselők hálózatának létrehozása. Egy jelentést fogunk meghallgatni, illetve egy módosított javaslatot, amelynek készítője Diaz de Mera úr. Itt van ezen kívül velünk ma délelőtt Bradley úr, aki az Európai Parlament jogi szolgálatának képviselője. Úgyhogy talán még mielőtt meghallgatnánk az előadót, először is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 az, amit a március 5-i levelében kérdezett, az a kérdés egyáltalán nem egyszerű, és figyelembe véve a bírósági gyakorlatot és egyebeket, mint a legális bevándorlás, ez nem egy egyszerűen megválható kérdés. Kicsit ö, bonyolítja a dolgot két tény. Az első, hogy a szerződésnek a szóhasználatát nem változtatta meg a Lisszaboni ö, szerződés, legalábbis egyes verziókban, és a rendeletben a régi szóhasználat ö, kerül még alkalmazásra. Tehát még a módosítóság itán is a terminológia nem lesz harmonizált a különböző rendelkezések nyelvi változataiban. Most az angol változatban az illegal immigration két különböző értelemben használják a 79-es pont alapján, ami az alapja a tervezett rendeletnek, amelyet Diaz de Mera úr készített elő. A 79 egyes cikkben általánosságban határozza meg az unió bevándorlási politikát, és hogy hogyan, milyen intézkedésekkel kívánják az, emberi, az emberkereskedelmet és az illegális bevándorlást leküzdeni. A 79-es cikkben benne vannak azok a rendelkezések is, amelyek külön hozhatóak, például a C bekezdésben azok az intézkedések, amelyek az illegális bevándorlást és az engedély nélküli tartózkodásra vonatkoznak. Tehát az illegal immigration, az illegális bevándorlás 79 egyes cikk értelmében általánosságban kerül meghatározásra minden típusú bevándorlásra, ilyen vagy olyanok miatt, ami nem felel meg a jogszabályoknak. Tehát legalább három különböző helyzet állhat elő, amikor valaki illegális helyzetben van az unión belül. Vannak azok, akik illegálisan lépnek be, például hamis okmányokkal, aztán vannak azok, akik ugye legálisan lépnek be, csak a tartózkodási engedélyük lejárt, és aztán van azoknak a helyzete is, akiktől megtagadták a menedékjogot. Tehát az illegális kifejezést azt valamennyi nyelvi változatban használják, ezekre immigración illegál, spanyolul, immigráció illegál franciául, Enweiderung németül, és így tovább. Ugyanakkor a 79-es bekezdés 2 C-ben már megint más a helyzet. Tehát ott különbséget tesznek két különböző típusú bevándorlási illegal immigration and unauthorized residence, tehát és ráadásul nem is mindegyik nyelvi változat használja az illegal, hanem van, ahol a clandestine, tehát titkos bevándorlást, és az irregular residence-et. Miközben van, amikor az clandestine-t használják az immigrationhez, és illegal a residence-re. Tehát különböző rendelkezések vonatkoznak a harmadik államból származó belépőkre és tartózkodókra. A 79.2c értelmében olyan megoldás kellene, amelyek megfelelően kellene meghatározni a jogszabályban és azt is lehetne, hogy elkerülni a jogalkotó az illegal immigration kifejezést, és az egyéb illegális tartózkodási formákat külön nevezi meg. A másik, amikor az illegal immigration általánosságban széles értelemben használjuk, úgy, mint a 79.1-esben, akkor célszerű lenne ehhez a kifejezéshez ragaszkodni, legalábbis elvi síkon. Ez a jogbiztonság szempontjából nagyon fontos, tehát fontos, hogy ne legyenek különbségek a nyelvi változatok között, és a terminológiában ne legyen inkonzisztencia. Tehát a 79.1-es valamennyi nyelvi változatában legal immigration általánosságban kellene alkalmazni, azonos módon. A 2004-es rendeletnek a szabályoz, megvan a illegal immigration-t használjuk, de a hatos cikkben van, történik egy hivatkozás, ahol ugyanolyan értelemben használják, mint az egy egyes cikkben, tehát illegal immigration. Tehát úgy tűnik nekünk, hogyha egy más kifejezést használunk ebben a rendeletben, akkor ez szőszavart fog okozni, mert nem fogjuk tudni, hogy ebbe beletartozik-e az engedély nélküli tartózkodás is, amit a 79 egyes cikk például egyértelműen megkülönböztet. Tehát összefoglalva a rendeletben, a 377-esben a kifejezés valamennyi illegális bevándorlást, illegal immigration lefedi, és szerintem jobb lenne, hogyha egy általános eh, értelemben használnánk az illegal immigration és a regular, a clandestine és az egyéb, vagy az unauthorized kifejezéseket, azokat pedig a specifikus helyzetekre alkalmaznánk a különböző jogszabályokban. Remélem, hogy valamennyire sikerült megvilágítanom a helyzetet, és akkor válaszolok a kérdésekre, hogyha vannak ilyenek. Köszönöm. Thank you, Mr. Brad. Köszönöm szépen, Bradley úr. Most pedig akkor meghallgatjuk a jelentés készítőjét, az előadó Demira urat, és azután pedig a képviselők hozzászólhatnak, illetve először az elnökség és a bizottság képviselői. Nagyon köszönöm, elnök úr, és köszönöm Bradley úrnak, illetve jogi szolgálatnak, hogy foglalkoztak kérésünkkel illetve köszönöm, hogy erőfeszítést tettek annak érdekében, hogy az értelmezés egy kicsit pontosabbá tegyék a feltett kérdéssel kapcsolatban. Tehát, hogy jogilag helyes-e az illegális, illetve szabálytalan bevándorlást kell -e használnunk. Valami olyat tapasztalhatunk most, ami a tisztán jogi területről más területekre is árnyul. Átnyúl ugyanis egyfajta véleményre vonatkozik ez, és ez az általános vélemény, hogy az Európai Parlament hangja, az új hangja az Európai Parlamentnek így a Lisszaboni szerződésen keresztül, ez egy sokkal erőteljesebb hang, egy olyan hang, amit meg kell hallgatni és meg kell hallani. Például el kell mondanom azt is, hogy példaként, hogy a tanács megállapodásra jut a rendelet módosításával kapcsolatban mindössze fél óra alatt. A tanács összes képviselője megállapodik erről, ugyanis ezt egy kisebb jelentőségű kérdésnek tartják. Azonban a parlament és ez a szakbizottság már négy nagyon intenzív munkatalálkozót tartott illetve jelentéstevő jelentéstevői találkozót tartott, amikor ezt a kérdést megbeszéltük. Tehát ez a fogalmazásbeli probléma, ez a szemantikai probléma, ez számunkra nem is annyira kis jelentőségű. A bizottság véleménye is különösen foglalkoztat minket, hiszen a bizottság az illegális kifejezést nem szívesen használja abban az esetben, olyan esetekben például, amikor véleményünk szerint szabálytalan bevándorlásról van szó, nem pedig illegális bevándorlásról. Azonban Bradley úr szerint a 79.1-es cikket arra használják, hogy valamennyi bevándorlási formát lefedjenek, amely ilyen vagy olyan okból nem felel meg az alkalmazandó jogi rendelkezéseknek. Tehát ez a jogi szolgálat alapvető értelmezése a 79.1-es cikkel kapcsolatban. Azonban Bradley úr a 79.2-es cikkre is utalt, ott pedig az illegális bevándorlás konkrétan arra vonatkozik, hogy az illegális belépésnek milyen következményei vannak de ez különbözik az engedély nélküli tartózkodástól. Úgy tűnik, hogy ez egyfajta szójáték, egy kicsit bonyolult is talán. Minden esetre a parlament jelentése úgy tartja, hogy általánosságban a 79.1-es cikkhez kell ragaszkodnunk, és csak nagyon konkrét esetben alkalmazhatjuk a szabálytalan irregular kifejezést, ami a 79.2-es cikkben szerepel. Úgyhogy mindezen hosszú bevezető hova vezet minket? Hát oda, amiről nekem újra beszélnem kell az árnyékjelentéstevőkkel, és szinte mindig úgy tesszük, úgy teszünk, hogy figyelembe vesszük az Európai Parlament jogi szolgálatának véleményét. Arra kell törekednünk tehát, hogy egy megfelelő megfogalmazást találjunk, és valószínűleg ez az lesz, hogy mind a két kifejezést használni fogjuk. Az illegális, illetve szabálytalan irregular, vagy pedig az illegális és clandestine, szintén szabálytalan bevándorlás kifejezést fogjuk használni. A különböző nyelvi változatokban egyébként különböző jogi tartalommal rendelkeznek ezek a kifejezések. Egy nagyon aktuális példát fogok most hozni egyébként. A legfrissebb bevándorlási törvény, a legmodernebb a 27 tagállamban a spanyol törvény. A spanyol törvény ugyanis tavaly novemberében született, és vettem magamnak a fáradtságot, és megnéztem a törvényben, hogy melyik kifejezést használják, a szabálytalan vagy az illegális szót. És egészen meglepő a válasz, legalább annyira meglepő, mint a 79.1-es vagy 2-es cikk, ugyanis mind a két kifejezést használják. A szabálytalant is, használják a törvényben, illetve az illegális szintúgy. Talán egy kicsit gyakrabban használják a szabálytalan, az irregular kifejezést. Tehát ez egy megoldatlan ügy, olyan ügy, amit nagyon nagy képzelőerővel kell megoldanunk. Azonban világosá kell tenni, hogy álláspontunk közelebb áll ahhoz, hogy a szabálytalani irregular kifejezést használjuk, mint az illegálist. Egyebekben pedig, elnök úr, az árnyék jelentéstevők, illetve a módosítók összesen 24 módosító indítványt terjesztettek be, nagyon részletes vitát folytattunk erről, és egy táblázatot is készítettem, Ebben összefoglaltam, hogy melyik módosítókat fogadom el, és melyeket nem. Úgyhogy függetlenül attól, hogy ez a vita még nem zajlott le, és természetesen nyitva állok az új megállapodások előtt. Ez a javaslatom a bizottság felé is, hogy egyfajta indikatív szavazást, egyfajta próbaszavazást tarthatnánk április 27-én vagy 28-án. Úgyhogy ennyit szerettem volna mondani, nagyon köszönöm, elnök úr. Köszönöm, mondja az elnök. Nagyon röviden azt hiszem, az elnökség álláspontját, illetve a bizottság álláspontját hallgathatnánk meg. A bizottság nevében Dobó úr van jelen, nem tudom, hogy szeretne hozzászólni Dobó úr, nem? Nincs itt a bizottság képviselője, vagy igen? Akkor parancsoljon, asszonyom, öné a szó yes. Reggelt kívánok, tisztelt elnök úr! Én is szeretném elmondani, hogy köszönöm a jogi szolgálatnak a hozzászólását. A jogbiztonság szempontjából mi is hajlunk arra, hogy egy általános illegal immigration kifejezést, illegális bevándorlást kellene használni, hogy ne legyen keveredés, és használjuk ezt az általános megfogalmazást. Köszönöm. Señor Burgos. Burgos úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A tanácsban megvizsgáltuk a bizottság javaslatát már egy ideje, és az az igazság, hogy nagyon kedvezően tekintjük ezt a javaslatot, persze kisebb módosításokat javaslunk, de ez a lényegen nem változtat. Ugyanis véleményünk szerint ez a javaslat javítja az együttműködést az összekötő tisztségviselők között, és ez mindig kívánatos. Ezért tehát általánosságban támogatjuk a bizottság javaslatát, és a lehető leghamarabb szeretnénk megkezdeni a tárgyalást az Európai Parlamenttel a módosító indítványokkal kapcsolatban, és az Európai Parlament jogi szolgálatának jelentését is köszönjük. Első ránézésre nagyon megalapozatnak tekintjük, azt köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy ilyen röviden ö, fogalmaztak. Keller asszony. Thank you. Um... Köszönöm szépen. Én is nagyon örülök, hogy a jogi szolgálat elmondta véleményét, de én is úgy gondolom, hogy a jogi szolgálat véleménye az csak nem arról szól, hogy mi a megfelelő, hanem ez egy csak jogi szakvélemény, de mi nekünk politikai döntéseket kell hozni, és hogy politikailag mit jelent az illegális, az már egy más kérdés, tehát az nem feltétlenül az, amit a törvények tekintenek illegálisnak. Tehát különben kell tenni azok között, akik, külön, akik illegálisan lépnek be, vagy akik legálisan lépnek be, de aztán utána a, a határidő után is itt tartózkodnak, és már nem érvényes a tartózkodás is engedélyük. Továbbá az illegális politikailag is, és egyéb helyen azt is jelenti, hogy bűncselekmény útján kerültek oda. És ez nagyon nehéz meghatározni, hogy egy személy hogyan lehet illegális, és nem is minden tagállamban bűncselekmény az, hogyha valaki illegálisan van az ország területén, vagy illegálisan lép be. Tehát ezt is figyelembe kell venni, nem minden országban bűncselekmény ez a, cselek, ez a cselekmény. Éppen ezért úgy gondolom, hogy politikai döntést kell hoznunk, egy olyan döntést kell hoznunk, ami a politikai véleményünkre is épül, és ezért én az irregular, tehát a szabálytalan kifejezést kedvelném inkább. Danke. Mr. Bronx. Köszönöm, Bronx úr. Right, sorry, mechanical difficulties ami itt elhangzott, az az, hogy az illegalitás az különböző módon valósulhat meg valaki illegálisan megy be, ott marad, miután lejárta a tartózkodási engedélye, vagy miután elutasították a menekült kérelmét. Tehát mindenképpen a törvény ellen, tehát jogsértő módon viselkedik az illető. Lehet, hogy azért, mert valamit beléptem legálisan, de utána ott maradok, vagy mert eleve valamit csinálok, ami kértek valamit, és amikor elutasítják a kérelmemet, akkor továbbra is ott tartózkodom. De mindenképp, tehát ugyanez van, hogyha valamit kérek, és nem adják oda, és utána ellopom, akkor is az egy illegális tevékenység. Tehát amire korlátozódni kellene nyelvi szempontból, az szerintem az, amire George Orwell fogalmazott meg, az önkontroll. Tehát a nyelvezetben is különböző használatok vannak. Akik szabadon akarnak gondolkodni, azoknak a saját nyelvezetüket kell, hogy alkalmazzák. Mr. Busutil. Köszönöm, Busutil úr következik. Köszönöm, elnök úr. Azzal szeretném kezdeni, hogy a jogi véleménynek egy példányát elkérem, hogyha ez rendelkezésre áll írásban, ugyanis nagyon szívesen elolvasnám ezt az érvelést, amit hallhattunk. A jogi szolgálat véleménye alapján azt hiszem, hogy egy kettős vita alakult ki, egy jogi vita, illetve egy politikai vita. És úgy vélem, hogy azok után, amit Bradley úrtól hallottunk jogi szempontból, kérdés nem, kétség nem fér hozzá, hogy melyik kifejezést használjuk. Politikai szempontból természetesen nagyon gyakran föltesszük a kérdést, hogy politikailag helyese az illegális szót használni, vagy pedig használjuk az enyhébb kifejezést, a szabálytalan vagy jogszerűtlen kifejezést, irregular Úgyhogy szerintem Diaz de Mére úrnak a politikai és a jogi vita között nagyon világos különbséget kell tennie, ugyanis politikailag dönthetünk úgy, hogy politikailag helytelen az illegális kifejezést használni. Azonban a jogi szolgálat azt mondja így módon, hogy a Lisszaboni szerződés politikailag inkorrekt. Ez így rendben is van, de jogi szempontból azt hiszem, hogy az illegális szóhoz kellene ragaszkodnunk, ugyanis még akkor is, hogyha úgy érezzük, hogy a politikai vita ellentmondásos lehet, nem vagyunk abban a helyzetben, hogy a szerződés rendelkezéseit megváltoztassuk. És amikor jogalkotásra kerül sor, hogyha az illegális szót megváltoztatjuk, ami a szerződésben így szerepel egyébként, akkor csak zavarodottságot okozunk ezzel, ahogyan arra a jogi szolgálat is felhívta a figyelmünket. Úgyhogy szerintem, hogyha mindezt figyelembe vesszük, akkor arra kérném a jelentéstevőt, hogy az illegális kifejezéshez ragaszkodjon, ugyanis nem vagyunk abban a helyzetben, hogy a szerződés rendelkezéseit megváltoztassuk. Ráadásul a bizottság is úgy tűnik, hogy hajlandó arra, hogy az illegális kifejezést általános, generikus kifejezésként használja, és nekem úgy tűnt, hogy a tanács is ezt elfogadja, ezért nem látom okát annak, hogy miért kellene más álláspontot képviselnünk. Elnök, nagyon köszönöm. Guillaume asszony. Euh, nagyon röviden. Először is szeretnék köszönetet mondani Demére úrnak a munkájáért, és euh, az árnyék euh, jelentéstevőkkel való együttműködéséért. A parlamentnek ezekben a témákban nagyon kemény álláspontot kell képviselnie. Meghallgattuk a jogi szolgálatnak a véleményét, illetve a különböző kollégáknak a hozzászólását, és úgy gondolom, hogy a terminológiáról folytatott vita, a folytatása nem lenne haszontalan. Különböző jogi definíciók összeütközésbe kerülhetnek azoknak a politikai tartalmával, amit majd adunk nekik. Úgyhogy tovább kell folytatnunk a vitát. Szerintem a definíciók nem semlegesek, és személyesen az a véleményem, hogy ahogyan azt Keller asszony is mondta, az irregular kifejezésnek az alkalmazása talán megfelelőbb lenne, de talán, hogyha tovább folytatjuk a vitát, akkor még részletesebben kifejthetem álláspontomat. Nem beszéltünk még eddig a módosításokról, nem tudom, hogy majd mikor lesz erre alkalom, de jó magam is módosító javaslatokat nyújtottam be. Ezek túlhatnak, ezek a módosítási javaslatok túl mutatnak a jelenlegi javaslaton. és szeretném, hogyha majd megvizsgálni, hogy hogyan lehetne kezelni ezeket a javaslatokat, illetve hogyan tudjuk majd jobbá tenni a szöveget. Nos, csak ez a szöveg, amiről ma itt szó van, csak erről lehet szólni. Viszont jó lenne, hogyha elgondolkodnánk azon is, hogy hogyan lehetne tovább módosítani a szöveget. Nem tudom, hogy elég világos voltam-e, de minden esetre szeretném, hogyha a parlamentnek a hatalmát tovább erősítenénk. Köszönöm. Lambrinidis úr, parancsoljon. Mr. Chairman, I sense a, um... Tisztelt elnök úr, nagyon érdekes, amit hallottunk, de ugyanakkor nagyon veszélyes is, hogyha szemantikai fejteketésekbe bonyolódunk. Én egyetértek bizonyos mértékig, hogy az illegális bevándorlásra való utalások vannak, de ez mindig probléma, hogyha általános megfogalmazásokat alkalmazunk. Mert de engem az zavar, hogy különösen, hogyha azt mondják, hogy illegális személy, mert ha különbséget kell tenni az akkor itt kellene különbséget. Tehát egy bevándorló, mint illegális, illegális bevándorló, az nekem az nem, nem működik. De miután az a bizottság évek óta az illegális kifejezést alkalmazza bizonyos embercsoportra, remélem, hogy a jelentés az eredeti gondolathoz fog visszatérni, és az irregular, az jogsértő vagy szabálytalan fogja alkalmazni. De attól tartok, hogyha csak az illegal kifejezést használjuk, az illegálisat bizonyos embercsoportra, akkor ebből nagy vita lesz, ami nem igazán indokolt. Ami ebben az esetben nem igazán fontos, hanem a tartalom lenne a fontos. Thank you. Köszönöm. Azt hiszem, akkor a jelentéstevőhöz vissza is térhetünk, hogy miután meghallgattuk a kollégákat, tegye meg javaslatát, milyen lépéseket tegyünk, milyen lépéseket kövessünk ezek után. Nagyon köszönöm, elnök úr, és köszönöm még egyszer a tanácsnak, illetve a bizottságnak a hozzászólását köszönetet mondanék. Ezen kívül Keller, úrnak, Bron, Keller asszonynak, Bronz úrnak, Buszuttil úrnak, Lambrinidis úrnak, Guillaume asszonynak hozzászólásaikért, amelyek mindig gazdagítják a vitát. Mit is szeretnék először elismételni? Nos, azt, elnök úr, hogy teljesen készen állok arra, hogy tárgyaljak a továbbiakban is, illetve a tárgyalási hajlandóságom esetében egy határidőt is említenék, április 27-28-án értékelhetnénk, megvizsgálhatnánk megállapodásunk, illetve véleménykülönbségeink lényegét a jelentéssel kapcsolatban. Ezen kívül pedig tennünk kell valamit a frakciókon belül is. ami a jogi, szemantikai vitát illeti, illetve politikai vitát. A személyes véleményeken túl, amelyek természetesen nagyon tiszteletre méltóak, de ezeket mindig alá kell vetni, véleményem szerint. Bocsánat, nem mindig, de gyakran alá kell vetni a személyes véleményeket a frakció véleménye esetében. Úgyhogy saját frakciómon belül is egy politikai vitára kerülhet majd sor, hogy megnézzük, hogy az illegális kifejezés jogilag helyes-e, vagy pedig a politikailag helyes kifejezést alkalmazzuk. Úgy hiszem, hogy ez egy olyan lépés, amire szükség van. Miért? Azért, mert egy politikai kérdéssel állunk szemben és erről pedig a különböző frakciókban kell döntést hozni. Ami pedig a téma lényegét illeti, egy valamit szeretnék elmondani, Szilvinek például nagyon köszönöm módosító indítványait, amelyek nagyon megalapozottak, és nagyon okosak, értelmesek. Az egyetlen oka annak, ami miatt egyes módosítókat elutasítok, pontosan az, amire ő is rámutatott, tehát, hogy nem módosíthatunk valamit, amit a javaslat fényében kell módosítanunk. Azonban elkövetkezendő jelentéseinkben új dimenziókat nyithatunk meg, és így módon pedig figyelembe vehetjük azokat a módosítókat, amelyeket Guillaume asszony terjesztett be. Végezetül pedig elnök úr, arra kérném a bizottságot, hogy nyilatkozzon általánosságban, nem kell nagyon konkrétnak lennie, a többi módosító indítványról, ugyanis nagyon fontos lenne meghallgatni, hogy az Európai Bizottság mit gondol ezen szakbizottság módosításairól, ezért arra kérném, hogy nyilatkozzon azokról a módosítókról is, amelyek nem vonatkoznak az illegális kifejezés használatára. Úgyhogy ennyi lenne, köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, Diaz Demire úr. Azt hiszem, hogy meg kellene jegyeznünk, hogy a jogi szolgálat véleménye véleményét már kiosztottuk a szakbizottság képviselői között, úgyhogy Simon tél már rendelkezik egy példányjal, ezért tehát azt mindenki megvizsgálhatja, elolvashatja, hogy a bizottság milyen kifejezést javasol a Lisszaboni szerződés fényében illegális vagy szabálytalan bevándorlást. Diaz de Mera úr javaslatát figyelembe vesszük, és április 27-én, 28-án fogunk tárgyalni a módosítókról, illetve a frakciók keretében is politikai vitára kerülhet sor. Térjünk át akkor a következő napi rendi pontra, ez az ötös pont. Az Európai Unió valamint Itland és Norvégia közötti megállapodás, az említett határozatok egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról. mégpedig a terrorizmus elleni küzdelem fényében, illetve a határon átnyúló bűnözés témakörében. és Jonathan Ford szeretném üdvözölni itt a bizottság részéről, illetve a bizottság képviselőit. Le akar ülni? kérdezi az elnök úr. Üdvözöljük. A tavasz végre megérkezett, mondja az elnök úr. So I was saying, Council... Tehát említettem már ez a prümi határozat egyéb más néven, és ez nagyon fontos EU eszközöket tartalmaz a megállapodás fő elemeinek bemutatását fogjuk meghallgatni. Úgyhogy először is megadom a szót a jelentéstevőnek, illetve azt hiszem, hogy először a bizottságot kellene meghallgatnunk, és utána a jelentéstevőt, Buzuttil urat. Úgyhogy először akkor az Európai Bizottság képviselőit, Fól urat fogjuk meghallgatni, tessék. Köszönöm szépen, és jó napot kívánok mindenkinek! Ez a megállapodás nagyon fontos, és azt tükrözi, hogy milyen mély kapcsolatok alakultak ki közöttünk Norvégia és Izland között. Mi a bizottságban nagyon reméljük, hogy a parlament hozzá fog járulni ehhez az egyezményhez, ez a megállapodáshoz röviden nagyon szoros társulás van közöttünk és e két ország között az Európai Gazdasági Térség egyezmény alapján, és egy jogi instrumentum is létrejött közöttünk. Ez azt jelenti, hogy Norvégia és Izland megvalósítja a 95-66-os adatvédelmi rendelkezéseket, a Schengeni rendelkezéseket, követik a Schengeni szabályokat, ideértve a rendőri egyetműködést, a Schengeni információs rendszert, a majdani vízuminformációs rendszert, és elfogadják a Frontexet és más olyan rendelkezéseket is, amelyek a külső határok a mi külső határainkra vonatkozik, és ezt oda-vissza elfogadjuk. Ez azt is jelenti, hogy a Schengeni rendszerhez is társultak, mindkét ország létrehozta nemzeti jogszabályaikat és rendelkezéseiket, az úgynevezett svéd keret határozatot megvalósítják, és az adatvédelmi eszközök és alkalmazásra kerülnek, amelyek az úgynevezett harmadik pillérbe tartoznak. Az Europollal, Eurojust-tal, Szepollal való társulási megállapodásoknak részesei, vannak összekötő tisztjeik eh, az Európában is Izland esetében, és eh, Norvégiának pedig az Eurojustnál van egy ügyésze. A Dublini eh, rendelkezéseket is elfogadják, az adó rendelkezéseket, a Dublini rendszer, az Európa Tanácsnak is megfelel, és az Európai jogi konvenciót is betartják, a személyadatvédelmieket, a 2001-es jegyzőkönyvet, és a 87 per 50-es minisztertanácsét is, csak úgy, mint a különböző rendőrségi intézkedéseket. Már eddig is teljesítették már az adatvédelmi rendelkezéseknek, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a prömi határozat értelmében az adatcsere megvalósulhasson. A prömi rendszernek részesei a Schengeni beni rendszerben való részvétel a prüm nélkül egy kicsit kevésbé hatékony. Tehát mindezen okoknál fogva úgy gondoljuk, hogy ez a két ország jogosan lehet részese a prümi rendszernek, és nagyon reméljük, hogy ez meg, tud, meg fog valósulni és az elnök úrnak a kérésére beszélnék arról, hogy mi történik a Prümi egyezményben. A Prümi rendszer a határon átnyúló adat megosztást szabályozza a terrorizmus elleni védelem keretében, illetve a DNS profilokat, a gépjármű adatokat és az új lenyomatok rögzítésével foglalkozik. 2009. augusztusában születtek meg a határozatok, hogy a terrorizmus e, e, e, ellen fel tudjunk lépni, illetve az automat a adat cserékkel foglalkoztunk. Az automatikus adatcsere érdekében a tagállamoknak értesíteniük kell a nemzeti kontaktpontokat, pontosítani az DNS fájlokat, mind a, meg kell adniuk, hogy mekkora a napi új lenyomat adatcseré kapacitásuk, és minden adatvédelmi előírásnak meg kell felelniük egy kérdőív alapján, mielőtt bármiféle személyes adat cserére kerülhetne, és a tanács egyhangúan fogja eldönteni, hogy ezek a feltételek teljesülnek-e. Nyilvánvalóan ez azt is jelenti, hogy minden technikai ö, követelménynek is meg kell felelni ahhoz, hogy az adat ö, csere a teszter és a, egyéb rendszerek, amelyek technikai eszközök nagyon fontosak, például a gépjármű adatcserék esetében. A tagállamok már előre léptek ezen területeken, felkészültek számítástechnikailag, futnak a próba, próbaüzemek, és értékelési és felővizsgálati látogatásokra is sor kerül a technikai munkacsoportjai a tanácsnak ugyancsak rendelkezésre állnak, kettő van a DNS-re, az új lenyomatra és a gépjármű regisztrációval kapcsolatban. Az értékelések mindhárom területen folyamatban vannak, és itt is egy tesztfuttatás történik. Az értékelő jele, látogatások csak azt követően valósulnak meg, hogy egy adott ország, egy adott állam teljesítette az összes adatvédelmi feltételt. Az alap, a következő automatikus adatcsere rendszereket már engedélyezték. Ausztria, Bulgária, Németország, Finnország, Luxemburg, Hollandia, Románia és Szlovénia az új lenyomatban öt ország, Ausztria, Németország, Luxemburg, Spanyolország, Szlovénia, a gépjármű regisztráció esetében pedig Ausztria, Belgium, Spanyolország, Franciaország, Luxemburg, Hollandia, a további ö, tagországok pedig értékelésre kerülnek, majd ö, 2010 második fejében Belgium a DNS-re, Franciaország, ö, és gépjármű esetében pedig Finnország esetében volt már egy értékelés, ami sikeres volt, és a más, az év második felében lesz még Szlovénia, Románia és Litvánia esetében. Ez a jelenlegi helyzet ez a rendszer, amelyik most már kezd jól működni, úgy gondoljuk, kibővítésre kell, hogy kerüljön. Izland, Norvégia esetében ez nem csak az ő érdekük, hanem a mi érdekünk is, hogy ne csak lazán kapcsolódjanak a Schengeni rendszerhez, és ezért nagyon reméljük, hogy ezek a megállapodásokat jóvá hagyják, és mielőbb hatályba léphetnek. Thank you. Now we hear from the Köszönöm szépen, most pedig akkor a jelentéstevőt, Buszutil urat szeretnénk meghallgatni, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm Fól úrnak a nagyon részletes előadást. Tulajdonképpen semmit sem kellene hozzátennem, ami a lényeget illeti, hanem csak négy nagyon rövid megjegyzésem lenne az első föl kell tennünk a kérdést, hogy a prümi határozatot ki akarjuk-e terjeszteni Norvégiára és Izlandra. Ezt kérdezik tőlünk ebben a jelentésben. Az általam javasolt válasz az, hogy igen, ki kell terjesztenünk a határozatot Norvégiára és Izlandra. A második, hogy a jogok és kötelezettségek például az adatvédelem esetében különböznek-e attól, ami már alkalmazandó a mi esetünkben. Az értelmezésem szerint, de a bizottság véleményét kérdezem, hogy pontosan ugyanazok a jogok és kötelezettségek, amelyeket már alkalmaznunk kell, tehát lényegében semmiféle különbség nincsen, hogyha jól értelmeztem, Izland és Norvégia esetében. A harmadik pedig, hogy stratégiai érdekünk, hogy igent mondjunk Norvégia és Izland részvételére. Én azt mondanám a kollégáknak, hogy igen, ez az érdekünkben áll, ugyanis a terrorizmus elleni küzdelem területén együttműködünk velük, és természetesen saját polgáraink biztonsági érdekeit is képviseljük. Végül pedig, és itt majd kérdezném a bizottságot, Norvégia és Izland vajon technikailag rendelkezik-e jogosultsággal, hogy csatlakozzon a prümi határozathoz. Fól úr már említett részleteket ezzel kapcsolatban, de szeretném, hogyha megerősítené, azt, hogy valóban olyan helyzetben vannak, hogy technikai szempontból is csatlakozhatnak. Úgyhogy ez lenne a négy felvetésem, és nagyon szívesen meghallgatnám a kollégákat is. Köszönöm. Köszönöm. Van-e megjegyzés? Bármilyen kolléga hozzá akar-e szólni? Az elnökség képviselőjét kérdezem akkor. Nagyon köszönöm, elnök úr. A tanács elnöksége részéről csupán annyit mondanék, hogy köszön, megköszönöm ezt a kiváló, nagyon részletes előadást, amit fóligazgató úr részéről, amihez talán nagyon keveset tudnék hozzáfűzni, és szeretném megerősíteni azokat az állításokat, amelyeket Buszutil úr említett a megállapodás jelentőségével kapcsolatban. A tanács teljesen egyhangú véleményt képvisel, ugyanis ez a megállapodás szükséges, és ki fogja egészíteni azt a színteret, ami földrajzilag már nem rendelkezik határokkal, ez a Schengeni térség, ugyanakkor viszont az együttműködés, a rendőrségi és bírósági együttműködésnek marad azért még egy olyan része, ami ezzel az adatcserével nagyobb hangsúlyt kap, a határozat alkalmazása egészen konkrétan ez, és a megállapodás aláírása, illetve az adatcsere megvalósítása természetesen nagyon hasznos lenne. Buszottil úr kérdezett arról, hogy Norvégia és Izland felkészülte technikailag az adatcserére. Két összefüggő dologról beszélünk. Technikai szempontból lépéseket tenni egy olyan területen, amely még nem rendelkezik politikai megerősítéssel, illetve jogi megerősítéssel, hiszen még nem létezik megállapodás, ez kockázatos lehet. Ugyanis a nemzeti fejlemények, az adatvédelmi helyzet, a technikai elemek helyzete tulajdonképpen tökéletes Norvégia és Izland részéről. Azonban a többi tagállamhoz hasonlóan egy értékelési folyamaton fog keresztül menni, illetve technikai tanácsadáson, és akkor fogják eldönteni, hogy érvénybe léphet ez a megállapodás, vagy sem. Nos, ennyit szeretem volna mondani, elnök úr. Elnök, kérem még valaki szót? Akar-e valaki megjegyzéseket tenni? Puzottil úr kiegészítenie? nem. Igen, fólórakor önnek adom meg a szót. Mindkét kérdésére igennel tudok válaszolni, és természetesen teljesen egyetértek a tanács képviselői által elmondottakkal, ugyanis egy értékelési rendszer van folyamatban, de minden arra utal, hogy ezek az országok készen állnak arra, hogy kötelezettségeket vállaljanak, ugyanolyan kötelezettségeket, amelyekkel mi magunk is rendelkezünk, és a Schengeni rendszert ez megerősíti. Köszönöm, mondja az elnök, akkor azt hiszem, hogy ezt a pontot le is zárhatjuk. Térjünk akkor át a hatos napi rendi pontra, ez pedig az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti megállapodás, az Európai Unióból származó pénzügyi üzenet adatoknak a terrorizmus finanszírozásának felderítését célzó program céljából történő feldolgozásáról és az Amerikai Egyesült Államok részére való átadásáról. Egy eszmecserét fogunk most tartani az új megállapodásról. Talán tudják, hogy a LIBE koordinátorokat március 24-én tájékoztatta a bizottság az új, hosszú távú EU-USA TFTP megállapodás mandátum tervezetéről. A megállapodás szövege titkosított. A LIBE képviselők csak egy külön erre a célra létesített parlamenti teremben férhetnek hozzá ezekhez a bizalmas dokumentumokhoz. A bizottság képviselőjét szeretném felkérni arra, hogy tájékoztasson minket arról, hogy a bizottság véleménye szerint ez az új tárgyalási forduló milyen előrelépéseket jelent. Aztán pedig a tanácsot fogjuk meghallgatni, melyek az első reakcióik, ugyanis aggályokat is megfogalmaztak, úgy tűnik, de először is a jelentéstevőt, Janine Hannis Plashertet fogom megkérni, hogy adjon egy áttekintést erről a témáról. Janine, tessék! Fermar, ik heb deze paasdagen de afgelopen eh, dagen dus nog wel eens uh, nog wel gebruikt. Köszönöm szépen. Nos, a szabadság utolsó napjait arra használtam, hogy mindent jól átnézzek, és azt hiszem, hogy viszonylag pozitívan reagálhatunk a bizottság javaslatára, ahogyan azt március 24-én bemutatták sokat gondolkodtam, de ugyanakkor azért eléggé csalódott is voltam. Sajnos a bizottság nem próbált alternatívát keresni erre a megállapodásra. A javaslat első ránézésre, mint már mondtam, pozitívnak tűnik, de azért eléggé csalódott vagyok, és a mandátum tervezet eléggé felületes. Ez a mandátum javaslat nem sokára majd hatályba fog lépni, és eléggé hosszú távú kérdésekről kell majd dönteni. Vannak problémák is, így például a kölcsönös jogi segítségnyújtásnak az igénybevételét illetően. Nagyon átfogó sokféle témát érint ez a megállapodás, és igazándiból nem annyira folyamatos monitorozásra fogják majd ezt a rendszert felhasználni, hanem inkább későbbi elemzésre. És a bizottság erről már nyilatkozott, de jó lenne, hogyha a tanácsnak a véleményét is meghallhatnánk. A tanács akar valamilyen alternatívát keresni erre a megállapodásra? Talán később majd egy másfajta keretben? Nos, ez a kérdés nagyban összefügg azzal, hogy a továbbiakban beszélünk-e majd a pénzügyi üzenetadatoknak az átadásáról. Ez az új mandátumban még nem került elhatározásra. Tehát, mint már mondtam, a mandátum tervezetben vannak azért kezdetleges pontok az adatokhoz való hozzáférést illetően, illetve egyéb témákat illetően, hogy mihez férhetnek hozzá az amerikaiak, illetve mihez az európaiak. Tudnunk kell, hogy mik azok az adatok, amelyekhez pontosan hozzá lehet férni, illetve milyen keretekben. Ezekre a pontos kérdésekre még nincsen válasz. Tehát szeretnék a bizottságtól és a tanácstól ezekre az alapvető politikai kérdésekre választ kapni, és csak ezután tudok végleges álláspontot kialakítani. Köszönöm szépen, arról tájékoztattak, hogy önnek ma van a születésnapja. Úgyhogy nagyon boldog születésnapot kívánunk önnek, és gratulálunk. Now we'll hear from the commission. Most pedig akkor Fall urat fogjuk meghallgatni a bizottság részéről. Köszönöm szépen, és minden jót kívánok Zsáninnak a bizottság nevében is, tehát boldog születésnapot. E, igen, természetesen, ahogy elismerte ön is, ez egy folyamatnak az eleje és nyilvánvalóan nincsen még megállapodás. Ez egy javaslat a bizottság részéről, hogy a tanács is csak tárgyalási útmutatókat adott, még nem vitatták meg a kérdést, nem tudjuk pontosan, hogy milyen keretek között fogunk tárgyalni. Természetesen azt sem tudjuk, hogy mi lesz ennek a végeredménye, mert ugye a tárgyaláshoz két fél kell, és még nem ültünk le amerikai barátainkkal a tárgyalóasztalhoz, hogy tárgyaljunk. És ez biztos, hogy nem lesz könnyű. Nem lesz könnyű azért, mert egy nagyon bonyolult politikai, jogi és gazdasági kérdéskör. És nagyon odafigyeltünk, hogy milyen üzenetek jöttek a tisztelt háztól, illetve a jelentés készítőjétől, és ennek megfelelően elfogadtuk azt, amit úgy gondoljuk, hogy egy ambiciózus tárgyalási útmutató. Ambiciózus abban az értelemben, hogy az adatvédelmi elérások még mérehatóbbak, mint amelyek a korábbi egyezményben voltak, amelyekhez önök nem járultak hozzá. És visszaemlékezve, hogy milyen nehéz volt azt letárgyalni az amerikaiakkal, csak feltételezhetem, hogy ezek a tárgyalások a bizottság számára nehéz pillanatokat fognak okozni. De a ház, tisztelt ház demokratikus hangját figyelembe kell, hogy vegyük, és ezek feltett szándékunk, hogy egy olyan megállapodást akarunk, fogunk letárgyalni, ami nagyobb biztonságot jelent a személyes adatok számára az európaiak esetében. Ezért a, az adminisztratív és tehát a közigazgatási és a jogorvoslati lehetőségnek is mindenképpen helyt kell találni a hozzáférési jog az adatok javításához, módosításához ugyancsak szerepelnie kell a megállapodásban. Nagyobb átláthatóság a felülvizsgálati eljárásokra ugyancsak szerepel, és a rendszeres jelentéskészítés a bizottság részéről a tisztelt ház irányába és a feldolgozott adatokra vonatkozó információk, a megosztott TFP információk is belekerülnek ebbe a jelentésbe. Az adatokat egy közha, jogi közhatalomnak kell jóvá hagynia, a mandátum azt is világossá teszi, hogy csak konkrét információk, nem pedig tömegadatok oszthatóak meg harmadik országgal a terrorizmus elleni küzdelem vonatkozásában, és nagyon komoly adatvédelmi követelményeknek is meg kell felelni az EU keret megállapodására építve az adat halászat nem elfogadható, csak abban az esetben kérhető adat, hogyha egy konkrét szeméről feltételezhető, hogy terrorista tevékenységben érintett. És az EU azonnal megszakítja a megállapodást, hogyha bármilyen adatvédelmi követelmény sérül. Nagyon reméljük, hogy ezen a területen hamarosan előbbre tudunk lépni. Reméltük, hogy április 20-22-én a tanács képes lesz elfogadni a mandátumot. Ez egyáltalán nem bizonyos, de a ebben az, hogyha nem, akkor május elején kezdődnének meg a tárgyalások, és június végére megpróbálhatnánk letárgyalni ezt. Időközben a parlamentet folyamatosan teljes mértékben tájékoztatjuk, rendszeres üléseken, a koordinátorokkal, az árnyékjelentéstevőkkel, és mindazok személyekkel, akiket önök megfelelőnek tartanak. Ez a nyitottság, ami remélem, hogy kölcsönös a két intézmény között, alapvetően fontos ahhoz, hogy eloszlathat, hassunk mindenféle ö, félreértést, ami már megvan, vagy esetleg a jövőben merülne fel. A ö, lefolytatott tárgyalásokból a SWIFT kapcsán úgy tudjuk, hogy az az év eleje óta folyik. Az Egyesült Államok kincstárához átadtak adatokat az amerikai szerverre, de nem csak olyanokat, amelyek az európai szervereken vannak. Az adatokat visszatartják az európai szerveren, olyan adatokat, amiket ugyan kértek, viszont nem kerültek még átadásra. Úgy ért tehát látjuk a jelenlegi helyzetet. Ami pedig a specifikus kérdéseket illeti, és ez egy visszás kérdés, tudom, különösen egyes tagállamokban, hogy a kölcsönös jogsegély megállapodás az a, a legjobb megoldás, vagy az egyetlen lehetséges megoldás, hogy ezt a rendszert működtessük, vagy lehet-e alternatív rendszerben is gondolkodni? Jelen pillanatban nem látjuk rövid távon legalábbis, hogy más életképes alternatív rendszer szóba jöhetne. Nyilvánvaló, hogy kisebb kérdésekben a tagállamok, ahol vannak az adatok, és ahonnan át kellene adni az adatokat, azok a legérintettebbek ez kérdés tekintetében, de azért ez egy általános kérdés is, figyelembe véve a jogi környezetet. Ezt a kérdést meg fogjuk vitatni, és kétség kívül nagyon fontos eleme lesz a tanácskozásnak a tanácsban is, de még egyszer ismétlem, nagyon nehéz lenne nekünk megmondani, illetve látni vagy elképzelni bármilyen egyéb életképes rendszert. Ez a kölcsönös jogsegélynek az egyik eleme, ami egyébként több éve folynak a tárgyalások is, amelyek ratifikálásra is kerültek az Egyesült Amerikai Államokkal. Ez a leg, jelenleg úgy tűnik, hogy ez a legmegfelelőbb mód a továbblépésre, mert a jogalap megvan. Azonban meg fogjuk vizsgálni az, a lehetséges alternatívákat is. Ezt a tanács elnökségével is megbeszéltük, és azt is megvizsgáljuk, meghallgatjuk, amit önök mondanak, és ezt nyitott szellemben tesszük. Olyan rendszert szeretnénk, amelyik működőképes, amelyik rendelkezik a szükséges jogi védelemmel, garanciákkal, és ugyanakkor a megfelelő adatokat át lehet adni a terrorizmus elleni küzdelem keretében. De hát ezeket a tanácskozásokat remélhetőleg le tudjuk majd folytatni. Nagyon sok munka áll előttünk. Reméljük, hogy a három intézménye az Uniónak, a tanács, a bizottság és a parlament válvetve tud ebben együttműködni, megosztjuk egymással az információt, jelentünk egymásnak, és nagyon jól értjük, hogy az adatvédelmi követelmények magasabbak, mint az korábbi egyezményben voltak. Ennek megfelelően fogunk fellépni, és valószínűleg amikor meg lesz a mandátum, akkor elindulnak a tárgyalások is a szabályok szerint önöket folyamatosan tájékoztatni fogjuk az előre lépésről, a nehézségekről is, amelyek majd felvetődhetnek lépésről lépésre. A célunk valamennyiünknek az, hogy ez a rendszer, ez biztonságos, jogilag megalapozott legyen, és az európaiak pedig bízhassanak abban, hogy személyes adataik megfelelően védelemre kerülnek, a annak ellenére, hogy a terrorizmus elleni harc esetre felhasználják. És ez természetesen az egy Amerikai Egyesült Államok érdeke is. Köszönöm. Köszönöm szépen, Fall úr. És akkor most hallgassuk meg a tagokat. Kirkop úr következik. Chairman, uh... Elnök úr, csak szerettem volna kiegészíteni valamivel Fowler megjegyzéseit. Azt hiszem, hogy nem értek egyet a család, csalódottsággal kapcsolatban, amit a jelentéstevő megfogalmazott, ugyanis igenis azt gondolom, hogy hatalmas előrelépések történtek. Talán nem konkrétan a szövegre vonatkozik ez, hanem az intézményközi kapcsolatok tekintetében történtek meg. Ha más nem is történt, de emiatt ez az egész gyakorlat valóban megerősítette az Európai Parlament pozícióját, és remélem, hogy ez folytatódik is majd a tárgyalások során. Természetesen nagy előrelépések történtek a szöveg tekintetében is. A parlament nagyon sok aggáját figyelembe vették. És ahogyan Follór említette, még nagyon korai szakaszban vagyunk a tárgyalásoknál, hiszen ez csupán egy kiinduló pont. Tehát most még csak a mandátumról tárgyalunk, nem pedig a végleges szövegről. Úgyhogy a jelentéstevő, illetve az árnyék jelentéstevők további vitákat folytatnak majd, és természetesen a parlament is elvárja, hogy folyamatosan tájékoztassák. Tulajdonképpen csak az időzítés témájában szólnék hozzá, Fól azt említette, hogy a tanács a mandátumot hamarosan elfogadja, és remélem, hogy a tanács ezt valóban megteszi, ugyanis elhangzott, hogy voltak aggályok a tanács részéről. És természetesen minél előbb születik meg ez a megállapodás, az annál jobb lesz a polgárok biztonsága szempontjából. Ezzel kapcsolatban azt mondanám, hogy remélem, hogy a továbbiakban is egy kicsit más megközelítést alkalmazunk a SWIFT megállapodásnál, mint más megállapodásoknál, mint például a PNR-nél, ugyanis már számos alkalommal elmondtam, hogy nagyon fontos felismerni, hogy miközben vannak megegyezések az adatvédelmi témákban, mégis külön kell kezelni ezeket a kérdéseket és a megfelelő időtartamon belül kell azokat megvitatni. Úgyhogy remélem, hogy ezek a témák nem fonódnak össze szétbonthatatlanul. Természetesen nagyon szívesen együttműködünk, és remélem, hogy azok a témák, illetve úgy tűnik, hogy azok a témák, amelyekkel a korábban nem foglalkoztak, most már legalább renden szerepelnek, de remélem, hogy észszerű határidőn belül tesszük ezt meg. Elnök, nagyon köszönöm. Albrecht úr. Na, um, Herr Voll, im Mandat uh, sind... Köszönöm szépen, elnök úr. A mandátumban még van néhány olyan dolog, amit nem felel meg a parlament kívánalmainak. Így például a, az átadott egyes adatoknak a személyes jellege, illetve a jogi döntések. Tehát, hogy nem csak administratív döntések szülessenek, hanem jogi döntés is szülessen arról, hogy milyen adatok kerülnek átadásra. Ezen kívül itt van még a jogi védelemnek a kérdése is az Egyesült Államokban, ahol kicsit ezt tovább kellene pontosítani. Itt van egy öt éves határidő is, ami szerintem túlságosan hosszú adatvédelmi szempontból és még mindig nincsen semmi a kezünkben, ami bizonyítaná, hogy mi indokolja ezen pénzügyi üzenetadatoknak az átadását a terrorizmus elleni küzdelemben betöltött haszon, hasznosság szempontjából. Hát nem látom, hogy mivel járulnának hozzá ezek a pénzügyi üzenetadatok a terrorizmus elleni küzdelemhez. Számomra ez nagyon fontos lenne. Nagyon jó lenne tudni azt, hogy ezek az intézkedések, amelyeket meghozni készülünk, valóban arányosak-e, megfelelően hozzájárulnak-e a terrorizmus elleni küzdelemhez. Különösen fontos ez, amikor ilyen megszorító intézkedésekre készülünk, mint ez. alkotmányos szempontból is jó lenne, hogyha ezt tisztáznánk. Gondolhatnánk a 8., a 6., illetve a 13. cikkére az emberi jogi egyezménynek. Tehát, hogyha megnézzük ezt a mandátumot, akkor azt láthatjuk, hogy ezeket a cikkeket nem feltétlenül tartja az tiszteletben. azon kellene dolgoznunk, hogy ezeket a cikkeket, illetve az emberi jogi egyezményt teljes mértékben tiszteletben tartsa ez a mandátum. Így az adatok tárolása során is tiszteletben kell tartani ezt az egyezményt. Hogyha így módon gyűjtésre került adatokról van szó, akkor különösen nagy figyelmet kell szentelnünk az adatok, személyes adatoknak a védelmének. hogyha nem történik ebben az irányban semmiféle lépés, akkor talán Németország alkotmányos okokból kénytelen lesz ellene, ellene, ellenezni ezt a javaslatot és azt hiszem, hogy a bizottságon belül mindenképpen figyelembe kellene venniük az európai szabályokat, és azok alapján kellene tovább tárgyalni, úgyhogy szerintem módosítani kellene ezt a mandátumot. Köszönöm szépen, Lambrinidis úr következik. Köszönöm. Jonathan, tudod, hogy korábban voltak komoly aggájaim az amerikai kormány tárgyalási taktikáival kapcsolatban, illetve a sajátunkkal kapcsolatban is, illetve a bizottság azon képességével kapcsolatban, hogy határozottan helytálljon. De azt kell mondanom, hogy a bevezető megjegyzéseid után, hogy mennyire kemény ilyen tárgyaltak az EU képviselői az amerikaiakkal, Tehát az a megjegyzésem ezzel kapcsolatban, hogy az amerikaiak részéről jó szándékot látok, meglepő ez ahhoz képest, ami korábban érvényben volt. Úgyhogy, ha a továbbiakban is határozottan, észszerűen lépnek fel, szerintem nem kell túl nagy ellenállással szembenézniük. Nyilván lesznek véleménykülönbségek, de a parlament a bizottság mellett áll, hogy ezeket megoldják minél előbb. Három gyors kérdésem lenne. Nem vagyok egészen biztos ebben, és Senén is részletesen említette. Nem tudom, hogy jól értem, hogy a tömeges adattovábbítás témájával hogyan foglalkoznak jelen pillanatban. Tehát úgy tűnik, hogy semmilyen más módja nincs annak, hogy eljutassák az adatokat Amerikába, mint ez a tömeges adattovabbítás. Tehát a SWIFT akkor konkrét adatokat konkrét személyekről nem tud eh, elkülöníteni, vagy pedig tud, csak nem akar, technikailag képesek erre, vagy pedig a vállalati kultúra szempontjából nem hajlandóak együttműködni. Egyéb esetben, hogyha tömeges adat továbbításra kerül sor, két kérdést kell megválaszolnunk. Az egyik az, hogy milyen biztosítékokkal rendelkeznek, önök milyen biztosítékokat javasolnak az amerikaiak számára, biztosítandó, hogy ez az adat továbbítás nem eredményez adatbányászatot vagy adathalászatot a SWIFT rendelkezik konkrét megállapodásokkal az Amerikai Egyesült Államokkal, megtartják-e azokat, illetve javítják-e azokat. És Janin megközelítésével kapcsolatban azt kérdezném, hogy a SWIFT-en a SWIFT, vagy pedig bármely más hatóság hajlandó-e megvizsgálni az amerikaiaknak továbbítandó tömeges adatokat. A SWIFT rendelkezik-e amerikai szerverrel? Én úgy tudtam, hogy ezt lezárták, tehát most már a szerver Európában található. Szeretném tudni, hogy azon a szerveren milyen adatokat tárolnak, milyen adatokat nem tárolnak. A harmadik kérdés pedig a harmadik országokra vonatkozik, amelyeket említett, és ez az utolsó kérdésem. Jó, hogy a megállapodás, ahogyan leírták azt, csupán konkrét személyek adatait kívánja továbbítani harmadik országoknak, de szerintem az nem helyes, hogy az Egyesült Államok pedig nem köteles tájékoztatni az EU-t arról, hogy ilyen adatokat továbbít a harmadik országoknak. PNR-nő is ugyanez a baj egyébként, hogy próbálunk nagyon szigorú követelményeket felállítani az Egyesült Államokkal szemben. Azonban, hogyha az adatainkat bárhova máshova akarják tovább küldeni a világon, akkor teljesen szabad kezet adunk nekik. Tehát miért van az, hogy nem rendelkezünk olyan követelménnyel, hogy a harmadik országokba történő adattovábbításnál EU jóváhagyásra legyen szükség, mielőtt azok megvalósulnak. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. asszony. Ja, schönen Dank, Herr Vorsitzender. Vielleicht eine technische... Köszönöm szépen, elnök úr. Van egy kis technikai problémám. Sajnos a fülhallgatom nem működik, úgyhogy kénytelen vagyok a kolléganőmmel együtt hallgatni a tolmácsolást, de a lényegre térnék most. Az Egyesült Államok tárgyalni akar. Ez jó dolog. Viszont, eh, ahogyan azt Foll úr is mondta, a tárgyalások nem lesznek könnyűek. És éppen ezért eh, eléggé konkrét állásponttal kellene nekiindulnunk a tárgyalásoknak át kell gondolnunk az álláspontunkat, hiszen így tudunk csak jobb eredményt elérni. Hogyha nem érkezünk konkrét javaslatokkal, konkrét állásponttal a tárgyalásokra, akkor nem tudjuk elérni a céljainkat. Egyetértek az előadóasszonyjal, aki csalódottságát fejezte ki a mandátum bizonyos pontjait illetően. És a SWIFT nem tudja az adatokat egyéniesíteni. Ezzel nem értek egyet. Nem elfogadható az, hogy a SWIFT, amelynek rengeteg eszköze van ezen a területen, ne lenne képes ezt megvalósítani. Ezen kívül van még további kritika, amelyeket a parlament már meg is fogalmazott. Tehát amennyiben a megállapodás nem lesz a tárgyalások végén teljesen más, mint az a megállapodás, amelyet elvetettünk, akkor azt hiszem, hogy teljesen nevetségessé tennénk magunkat, hogyha elfogadnánk ezt az új megállapodást, ami nagyon hasonló lenne az előző, már korábban elvetetthez. Tehát fontos lenne, hogy bizonyos kérdéseket tisztázunk, még mielőtt tömegesen esetleg adatokat továbbítanánk az Amerikai Egyesült Államoknak. Továbbá, amikor konkrét adatokról van szó, amelyek személyekre, illetve ö, szervezetekre vonatkoznak, itt is ö, egy jogi ö, megállapodásnak kell ebben a témában születnie ilyen adatok már továbbításra kerülnek, és ezeknek a felhasználásáról további pontosításokra lenne szükség. Ugyanakkor, hogyha három szeméről akarunk adatokat kapni, illetve személyekről akarunk adatokat kapni, akkor döntenünk kell arról is, hogy milyen határidő kell alkalmaznunk, mennyi ideig kell ezeket az adatokat tárolni. Egyesek szerint az öt év az túl sok. Nos, a terrorizmus elleni küzdelemben talán hasznos lenne ezeket az adatokat tovább tárolni viszont ezen adatoknak bármely harmadik államnak való továbbítása nem hiszem, hogy hasznos lenne. Tehát ezeket a kérdéseket mindenképpen tisztázni kellene, de azt hiszem, hogy első lépésként kevés adatot kellene csak átadni, ez lecsökkenteni a problémáinkat. Köszönöm szépen. Intfeld. Intfeld asszony. Igen, köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr már nagyjából minden elhangzott, de én is egy néhány dolgot azért meg fogok ismételni, amit már előttem elmondtak, de más megfogalmazásban. És azt is szeretném szem előtt tartani, hogy ennek hatása van a PNR tárgyalásokra is, még akkor is, hogyha ez egy egészen más fejezet úgy gondolom, hogy alapvetően, ezt mondta Elszipel asszony is, hogy itt az arányosság kérdése nagyon fontos. Hogyha leegyszerűsítjük a dolgokat, az amerikaiak keresnek egy, a keresik a tűt, mi pedig a szénakazlat küldjük át. Tehát erre nincsen szükség, ezt is szem előtt kellene tartani és nem csak az amerikaiakra gondolok, hanem hogyha a PNR-t vizsgálom, ott is egyre több ország van, nem csak az amerikaiak, nem csak a kanadaiak és az ausztrálok, hanem a koreaiak, az indiaiak, Szaudarábia is PNR adatokat kér, és szerintem ugyanez lesz a pénzügyi adatokkal is előbb-utóbb. Tehát ezt sem szabad elfelejteni, amikor precedenst hozunk létre tehát az adatoknak a kiszűrése, a megfelelő tehát a az alból, a tűnek az elkülönítése technikailag elkülöníthető-e? Ez a kérdés mert egyelőre azt tesszük, hogy a szénakazallal együtt küldjük át a tűt. Ugye ez pénzkérdése, azt mondjuk, hogy jó, átküldjük, ez az, legyen az ő dolgok. Tehát szerintem a, a szűrést az Európai Unióban kellene elvégezni, és ez mindenféle adat átadásra vonatkozik, legyen az pénzügyi adat, PNR adat, vagy távközlési telekommunikációs adat, vagy egyéb ez egy olyan kérdés, ami nem száz százalékig azonos, de nagyon hasonlít a push-pull kérdéshez. A push-pullban is azt csináljuk az amerikaiaknak, egy másik országnak lehetővé tesszük, hogy belépjen a mi számítástechnikai rendszerünkre. Most ugyanez lesz a pénzügyiekkel. Vajon az amerikaiak megadják azt hogy a lehetőséget, hogy mi is belépjünk az ő rendszerükbe? Nem hinném tehát nekünk sem kellene akkor ezt fordítva megtenni. Ami pedig a tárgyalásokat életi, igen, nehezek lesznek, de miért mondogatjuk ezt állandóan? Ebben a helyzetben az amerikaiak azok, akik kérnek valamit és a jövőben majd más ország lesz, akik tőlünk akarnak valamit. Miért kezdjük mi mindjárt azzal, hogy jaj, de nehéz lesz tárgyalni? Nekünk megvan a saját ö, feladatunk, nekünk az a feladatunk, hogy a saját állampolgárainkat megvédjük, és ugyanakkor jó viszonyban maradjunk a szövetségeseinkkel, barátainkkal. Tehát úgy kell elkezdeni a tárgyalást, nem úgy kell elkezdeni a tárgyalást, hogy nehéz lesz nekünk, nekik is nehéz lesz én szerintem a kulcspont itt mindenképpen az arányosság, és az arányosságnak sokkal nagyobb helyet kell adni a tárgyalási mandátumban. Köszönöm. Thank you. Señora Romero. Romero asszony. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos vita, és tulajdonképpen ez a vita még csak most kezdődött meg Európában, ugyanis az adatvédelmi vita sajnálatos módon nem csupán a terrorizmushoz kapcsolódik, hanem a szervezet bűnözéshez és a nemzeten átnyúló bűnözéshez. Tehát olyan vita ez, amelyet folytatni fogunk, folytatni kell. Tény, hogy ezzel az új felhatalmazással nagyon lényegi témákba is belépünk, de a továbbiak továbbiakban is kell dolgoznunk ezeken a témákon, ugyanis ez nem csupán a PNR-hez kapcsolódik, hanem nagyon sok rendszer van, ami garanciákat tesz szükségesé. Ezért gondolom, hogy ez egy sokkal szélesebb körű vita. És össze kell vetnünk azt is, hogy mit jelent a szabadság, és mit jelent a biztonság. Úgy tűnik, hogy nem ugyanaz a meglátásunk, értelmezésünk olyan országokban, ahol terrorizmus szenvedtünk el, illetve olyan országokban, amelyek nem szenvedték el ezeket a terrortámadásokat. Ugyanis a lakosság körében pánik alakul ki, és aránytalan módon nagyon gyakran a kormányok az állampolgárok beleegyezésével szabályoznak illetve adnak ki adatokat. Úgyhogy ezt figyelembe kell vennünk, mégpedig oly módon, hogy természetesen mi magunk nem létesíthetünk mechanizmusokat, illetve programokat, amikor nincsen semmilyen előzetes szükséglet erre vonatkozóan. Ugyanis azt gondolom, hogy itt a nyomonkövetés programjáról van szó, és amikor ilyen program valósul meg, akkor ez mindig aránytalan. A kereskedelmi központ ikertornyainak lerombolása után kezdődött meg ez a rendszer az Egyesült Államokban. És ez indokolja meg, hogy olyan hosszú évek óta tart ez a rendszer. De nem értem, hogy ha egy adott pillanatban ez a rendszer nem volt, eredményes, nem volt hatékony, akkor most mi értelme van folytatni ugyanezt a tevékenységet? Ezzel azt mondjuk, hogy mi magunk az Európai Unióban nem rendelkezünk saját megelőzési rendszerrel, hogy megelőzzük a terrortevékenységeket, nem tudunk arányos rendszereket létrehozni, olyan rendszereket, amelyek arányosak a fenyegetettség mértékével, a veszély mértékével. Tehát ha pont például arra gondolunk, hogy a SWIFT fogja az adatok nyomon követését megvalósítani, hát nem fogja, mert nem ez a dolga, nem erre jött létre. Rendőrségi, illetve bírósági tevékenységet nem fog létrehozni, hiszen ez egy adat üzenet továbbítással foglalkozó cég. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos, lényegi vita, ugyanis először is arra kellene gondolnunk, hogy Természetesen a program, illetve az eszköz, amelyet létrehozunk, arányos kell legyen, hogy védjük az adatokat. De ezek után pedig meg kell nézni, hogy milyen területet keresünk annak érdekében, hogy valóban meg tudjunk előzni valamilyen fenyegetettséget. Én most nem csupán a bírói segítségnyújtásra gondolok az Egyesült Államokkal való együttműködésben, ugyanis ezek megelőző rendszerek, és ezt Fall úr is tudja, a terrorizmus megelőzéséről beszélünk. Tehát a gyanús személyekre vonatkozó nyomozásról, vizsgálatról van szó. És hogy ezt egy vállalat tegye meg, hát szerintem ez elfogadhatatlan. Ezért szeretném megemlíteni újra és újra, hogy talán a pénzmosással foglalkozó irányelv területén kellene dolgoznunk, ebben ugyanis nem szerepelnek azok a vállalkozások, vállalatok, amelyek adatüzenet továbbítással foglalkoznak. Az információ, amit adnak, ez alapján lehet megállapítani, hogy mi a kerete az adattovábbításnak. És pontosan ezen a, ebben a keretben tudjuk megvédeni az adat védelmét. Ugyanis például, hogyha egy repülőtérre megyünk, a vámon be kell jelentenünk, hogyha több mint 10 eurót viszünk magunkkal. Úgyhogy a terrorizmus finanszírozása ennek a megállapodásnak tulajdonképpen a lényege. Itt nemzetközi együttműködésre kell törekednünk annak érdekében, hogy ez nagyjából homogén legyen. A nemzetközi jogszabály, a nemzetközi jog keretében pontosan erre kell törekedni, erre a homologizálásra. És az európai jogszabályokban pedig arra kell törekednünk, hogy ezeket a vállalatokat kizárjuk a jogszabályokból. Spanyolországban, hazámban már komoly előrelépéseket tettünk ezen a területen, mert nagyon súlyos terrortámadásokat szenvedtünk el, és a biztonsági erők, a bíróság, a rendőrség, az ügyészség, illetve az adminisztratív képviselete az egyes pénzintézeteknek közösen működnek együtt, de nincsen semmilyen európai mechanizmus, amely európai szinten ezt elvégzi. Úgyhogy egyfajta kölcsönösségi eszközt kell kidolgoznunk a nyomonkövetési programhoz hasonlóan. Hát szerintem ez az elképzelés ostobaság, ugyanis egy me- olyan, egy most akarunk egy mechanizmust kidolgozni, amikor úgy tűnik, hogy nincs is meg a veszély, ami ezt indokoltá teszi. Tulajdonképpen nem tudjuk. Parlamentként ilyen felelősséggel rendelkezünk. Köszönöm. Gracias, Mr. Buzutil. Köszönöm szépen, Buzutil úr. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. A parlament árnyék jelentés, jelentés tevője nevében szólok hozzá, és engedje meg, hogy egy pozitív hangot üssek meg. A néppártnak az a véleménye, hogy a következéseket, lev, következtetéseket levontuk az elmúlt hónapokban és hetekben, és pozitívnak tekintjük, hogy a bizottság sokkal nyitottabb és kész velünk együtt intézményként együttműködni természetesen értékeljük, hogy a biztos is azonnal eljött hozzánk, amikor a tárgyalási mandátum megszületett, és ez mindenképpen pozitívnak tekinthető. A másik pozitív dolog, hogy általában az az érzésünk, hogy a helyes úton haladunk, még tartalmi tekintetben is elismerjük, hogy a bizottság számos kérdést sem foglalkozik, amit a parlament tartott fontosnak az állásfoglalásában. Ezzel együtt az örtök a részletekben rejlik, és amikor a, az igazi politikai vitához érünk intézményként, akkor szeretnénk különbséget tenni e, e tárgyalások eredményét illetően. És itten szeretném visszaidézni azt, amit Lambridini szúr, Szofintfeld és mások is elmondtak a tömegadatokról, az önvesztett adatokról. Itt nem arról beszélünk, hogy korlátozzuk vagy csökkentsük a tömeges adatátadást, hanem arról, hogy kerüljük el a tömegadat, tömeges adatok átadását. Elsősorban erről van szó, és ez egyértelmű, politikai mennyiségi kérdés, és ez az, amit mond a mi intézményünk. Tehát szeretnénk a részletekig elmenni, és ez az, amit kérek a bizottságtól, mert számunkra ez alapvető kulcsfontosságú kérdés. Természetesen sokkal jobban éreznénk magunkat, hogyha az Egyesült Államok hatóságai egy mondjuk egy Európolhoz hasonló intézménnyel folytatná ezeket az információcseréket, nem pedig az amerikai hatóságok közvetlenül a SWIFT-tel foglalkoznak, és veszik le azokat az adatokat, amelyek egyébként európai területen vannak. Tehát itten a tömeg vagy ömlesztett adat kérdése a kulcskérdés még egyszer, ez egy olyan terület, ahol szeretnénk sokkal több részletet megismerni, mint amennyit eddig kaptunk. És különösen a tekintetben, hogy milyen jogai vannak az egyénnek, hogyha úgy érzi, hogy sérültek a jogai, akkor milyen jogai van, hogy információt kapjon, hogy ugyanolyan jogokat kellene biztosítani, mint amit az amerikai fél is kap. Tehát az időzítés egyértelműen döntően fontos, megalapodást akarunk mielőbb, ez is világos ebből a vitából, hogy nem bármiáron akarunk megalapodásra jutni. És e tekintetben támogatni szeretnénk a jelentéskészítőt, ezt fontos kiemelni és az ő a kiválasztott utat kell követnünk. És a ö, bizottság szavahihetősége forog kockán. A bizottságnak nagyon nagy a felelőssége ezekben a tárgyalásokban, és biztosítania kell, hogy olyan végeredmény születik majd, ami jó az, egyes, az Európai Unió számára. E tekintetben szeretném világosá tenni, hogy az Európai Parlament, különösen ez a bizottság mindenképpen konstruktívan fog hozzájárulni ehhez. Köszönöm, Buzutil úr. És hogy visszatérjünk e, Henis Plasser asszonyhoz, a jelentéstevőhöz, illetve az elnökség esetleg kíván-e? Kíván-e hozzászólni az elnökség tehát? Hilére asszony, tessék illetve Ilera úr. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Nagy érdeklődéssel követtük ezt a vitát, és a kiegészítő információ, amit adhatok önöknek itt a szakbizottságban, az az, hogy valóban vitát folytattunk a vitában, még februárban, a bel- igazságügyi tanácsban. A tagállamok többsége ott egyébként egyetértett abban, hogy valóban helyes új megállapodás kötése. Természetesen ebben az új helyzetben az Európai Parlamenttel kívánunk, illetve a bizottsággal együttműködni. A bizottság március 24-én fogadta el az új mandátumra vonatkozó kérelmet, az elnökség itt pedig megkezdte már azt a folyamatot, amely a mandátum elfogadására irányul. Természetesen abból indulunk ki, abból az ajánlásból, amit a bizottság adott ki, és általánosságban ez már kimutatta, illetve figyelembe vettük azt is, hogy jelentős előrelépéseket tartalmaz, és ez az általános meglátás, hogy nagyon sok aggályt figyelembe vesz, amelyet az Európai Parlament vetett fel, ez is elhangzott már. Úgyhogy a tanács elnöksége arra törekszik, hogy a lehető leghamarabb járjon el, leggyorsabban, és figyelembe veszi azokat a kérdéseket, amelyek felmerülnek ebben a vitában, és a parlament fenntartja azokat. Igyekszünk ezeket a célokat elérni, de ahogyan elhangzott már, van egy cél, amelynek megfelelő garanciákkal kell rendelkezni, és ennek az eredménye pedig valamennyi európai intézmény számára kielégítő kell legyen. Ennyit tudnék mondani jelen pillanatban, és ahogyan már elmondtam, szerintem ami itt alapvető fontosságú, az az, hogy teljes figyelemmel forduljunk az Európai Parlament felé, ugyanis valamennyi intézményre vonatkozik ez a megállapodás. Elnök, akkor a jelentéstevőhöz szeretnék visszatérni, és Jeninnek adom meg a szót. Csak ki tudom emelni azt, amit az Európai Bizottság elmondott. Az Európai Unión múlik ez, illetve a tanácson és a bizottságon, nem pedig az Amerikai Egyesült Államokon illetve az EU-USA megállapodás rövidtávú végrehajtására vonatkozik ez. Nagyon sokszor kiemeltük az arányosságot, a tömeges adattovábbítást pedig megfelelő ellenőrzésnek kell alávetni. tény, hogy még az új mandátummal is, és természetesen Kölkop úr, üdvözlöm, hogy a mandátum foglalkozik aggájainkkal is. Ugyanakkor viszont azt kell mondanom, hogy még az új mandátummal is 90 millió adatról beszélünk havonta. Ez egy tömeges adatóvításnak az esete. Úgyhogy nagyon világos üzenetet kell küldenünk a bizottságnak és a tanácsnak, hogy mit várunk ezen együttműködés tekintetében. Ami pedig a tömeges adattovábbítás bonyolultságát illeti, az antiterrorizmus, antiterrorizmus politikánkat a továbbiakban is egy külső hatalomnak szervezzük ki. Tudom, hogy kevés az időnk, és konstruktívak akarunk lenni, de azt is érzem, azt is tapasztalom, hogy ez egy olyan dolog, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy mi történik a bizottságban és a tanácsban az elkövetkezendő hetekben, és arra se kaptam választ, hogy most az európai polgároknak ugyanazok lesznek-e a jogai, mint az amerikai polgároknak. Valóban szeretném tudni, hogy pontosan milyen jogok ezek. Tehát az európai és amerikai polgárok konkrétan milyen jogokkal rendelkeznek, hogyha diszkriminációmentes jogorvoslati lehetőséget biztosít számukra ez az új megállapodás. Tehát ha van-e olyan része a szövegnek, ami konkrétan erre vonatkozik? Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Fól úr, öné a szó. Köszönöm szépen mindenkinek a kérdéseket és az észrevételeket, és megpróbálok valamennyire válaszolni, amilyen röviden csak lehet természetesen a végleges válasz nem fogjuk megismerni mindaddig, amíg nem kapunk mandátumot, és nem zártuk le sikeresen a tárgyalásokat, és nem lesz önök előtt egy megállapodás, amihez a hozzájárulásokat kérjük majd. Nem tudom az összes lehetőséget már most előre látni. A második általános felvetés, hogy természetesen a tanácsi tárgyalásokon és az egyéb tárgyalásokon is az összes pontot, amit önök felvetettek, mi is fel fogjuk vetni, és mindent el fogunk követni annak érdekében, hogy mielőbb egy megállapodással térhessünk vissza, méghozzá egy olyannal, amihez remélhetőleg önök hozzá fognak járulni, tudván mindazt, amit ma is elmondtak, és ismerve az alapállásukat. Természetesen ez egy új tárgyalás és egy új megállapodás, egy új szerződés. Na, jelentős különbségek vannak, szerintem Lambridini Szúriak igaza van abban, hogy az amerikai eh, adminisztráció eh, jó indulatát feltételezzük, eh, és várható és olyan szempontból is új, hogy az Európai Unió nevében a bizottság fog tárgyalni. A múltban nem ez volt a helyzet. Nem akarom csökkenteni a szerepünket, de egy tanácsi megalapodás volt, amihez önök nem járultak hozzá, azt a tanács tárgyalta le az előző szerződés alapján. Nem kívánom ezzel azt mondani, hogy ez más, úgyse hisznének nekem, és igazuk is van most mi vagyunk a ö, ö, felelősek ezért, és a bizottság nevében, egy új bizottság nevében fogunk tárgyalni, és ez a bizottság egyértelműen meghallgatta és tudomásul vette, amit önök korábban már elmondtak. A második dolog, hogy önök is részesei ennek, ami korábban nem így volt megvan a joguk, hogy tájékoztatást kapjanak, és végül majd hozzájárulnak, vagy nem járulnak hozzá. És mivel mi ezt tudjuk, szerintem rendszeresen különböző szinteken meg fogjuk önöket keresni, hogy azonnal tájékoztatást adjunk. És még inkább szem előtt fogjuk ezt tartani, mint tartottuk korábban. Tehát az önök befolyása a folyamatra rendkívül nagy, már csak azért is, mert végül tetszik vagy nem tetszik, önök fogják eldönteni, hogy elfogadják-e vagy sem. Ostobaság lenne részünkről egy olyan megállapodást előterjeszteni, amit önök aztán a végén egyetemen úgyis nem elfogadhatónak tekintenének. A tárgyalások nehezek lesznek, kétségtelenül mindkét fél számára, és úgy gondolom, vagy remélem, hogy kiérdemeltük az önök bizalmát, és azt, hogy az unió nevében tárgyaljunk. És még egy záró pont, mielőtt rátérnék speciálisabb kérdésekre nem adjuk ki a politikánkat. A terrorizmus elleni politika nemzetközi együttműködés egyik alapja, eleme. Különböző ügynökségek vesznek ebben részt, mi gondolunk másokra, mások gondolnak ránk. Az igaz, hogy még nincsen egy PNR rendszerünk, javasoltunk egyet. Igaz, hogy nincs TFP rendszerünk a ö, szeptember 11-e az Egyesült Államokban történt, de az is igaz, hogy nagyon sok európai is életét vesztette, és nagyon sok a mi országaink közül is konkrétan ö, már megtapasztalta a tömegterrorizmust, ö, ahogy ez az előbb már elhangzott. Tehát egy kicsit tisztességtelen lenne azt mondani, hogy itten outsourcingolunk, kiszervezzünk valami tevékenységet az amerikaiak kifejlesztettek valamit, az információ, a nyersanyag, az alapanyag, a rendőrség és a terrorizmus ellenes küzdelemben. Az információ megosztása a határokon belül és külföldi országokkal továbbra is egy nagyon fontos központi kérdés marad a terrorizmus elleni politikában és most nézzük a specifikus kérdéseket, pontokat. Albrecht úrnak az öt éves tárolási időszak az, amit a pénzmosási jogszabályból vettünk át. Úgy gondoljuk, hogy ez nem észszerűtlen időtartam, tudván, illetve figyelembe véve mindazt, amit tudunk arról, hogy az információk mennyi ideig kerülnek általában felhasználásra különböző terrorista ellenes nyomozások esetében. De kétségtelenül tárgyalni fogunk olyan határozottan, amilyen határozottan csak lehet, hogy a lehető legrövidebb idő legyen ez Természetesen gondolunk arra is, hogy milyen jogszabályok, tehát a szerződések alapján tárgyalunk, és figyelem előtt tartjuk az Európai Bíróság és a Nemzeti Bíróságok ítéleteit is. És biztos vagyok abban, hogy végül majd a tanács is helyesnek fogja tartani, hogy elküldje ezt önöknek, és csak akkor fogjuk elfogadni ezt, hogyha ezek az alaptörvényeknek, az adatvédelmi előírásoknak, egyebeknek megfelelnek. Lambritini szúrnak, ami a jó hiszeműséget illeti, reméljük. A ö, parlament tehát megváltozott a tárgyalófél, ugye mi lettünk azok, és a tárgyalásokat friss fejjel, új környezetben fogjuk elkezdeni, és tudjuk azt is, hogy a tisztelt ház milyen álláspontot képvisel, ezt meghallgattuk, ezt értjük, és ezt fogjuk képviselni Washingtonban is. Ami a tömeges vagy ömlesztett adatok átadását illeti, ez az, ami több alkalommal is elhangzott, nyilvánvalóan egy nehéz kérdés. Kétségtelen, hogy sokkal kedvezőbb lenne egy olyan rendszer, ahol az Egyesült Államok azt tudná mondani, hogy a következő adatokra van szükségünk a következő okok miatt, és a személyek nevét is megadnák, és akkor csak kivennénk a tűt a szénak az és azt küldenénk át. De a rendszer úgy tervezték, amikor mondom, a SWIFT, maga a SWIFT és a terrorizmus finanszírozást felderítő rendszer, ami jelenleg működik, olyan, hogy nem teszik lehetővé ezt a tű kiragadását, tehát az ennyire pontos adatot. Ez egy, valóban van itt egy színakazal effektus, ugyanúgy, hogy a PNR és más rendszerekben is, ahol az adatok bizonyos nagy mennyiségű adatról van szó. Tehát ezek az adatok kerülnek átadásra, úgy, hogy aztán további vizsgálatok, kutatások végezhetőek legyenek, illetve van az adatvisszatartási lehetőség bizonyos jogszabályok alap, bizonyos ideig, bizonyos célokra visszatarthatóak az adatok nem szeretnék félreértést kelteni, nem, nem hiszem, hogy lehetséges lenne a szalmakazal effektust nullára csökkenteni. Azonban meg, be, úgy megyünk ebbe a tárgyalási sorba, hogy tudjuk, hogy ez egy aggodalmat keltő kérdés. Nekünk is probléma ez, és mindenképpen a szénakazal méretét valamilyen mértékben szeretnénk majd csökkenteni. Úgy, hogy ez a minimális nagyságú legyen, és hogy biztosítékot kapjanak az emberek az egyéb biztosítékok mellett, hogy az adataikkal nem fognak visszaélni, és nem fogják más célokra felhasználni. Másik fontos dolog, hogy a szénakazal és a tű, kivéve a tű esetét nem kerül feltárásra és vizsgálatra, csak abban az esetben, hogyha konkrét vizsgálati cél kerül megjelölésre, és egy konkrét személy vagy személyek adatait keresik. Tehát adatbányászat, halászat nem lesz és akkor mi az, ami marad az amerikai szerveren? Jelenleg úgy működik a rendszer, hogy van egy amerikai szerver az észak-amerikai adatokra, van egy európai szerver az európai adatokra, és a világ többi része pedig dönthet arról, hogy melyik szerverre adja az adatait. Tehát mondjuk a Mauritániai Népi Köztársaság az eldöntheti, hogy én inkább Európába, vagy inkább az USA-ba adom az adataimat. Nagyon sok adat van, ami az európai szerveren található. Tehát amennyiben az Egyesült Államoktól jön egy kérés, ami olyan adatokra vonatkozik, ami nem az amerikai szerveren van, akkor az itt van. Hát ebből van a probléma. önök azt is kérték, hogy eh, eh, legyen előzetes engedélyezés az unió részéről abban az esetben, hogyha az USA TFP eh, adatokat ad át harmadik országnak. Ezt feljegyeztem, ez mindenképpen egy olyan kérdés, amivel el tudom képzelni, hogy a ö, tárgyalások nem lesznek egyszerűek. Ami ö, itt történik, a legtöbb esetben a TFTP adatok hozzá adásra kerülnek egyéb adatokhoz, amely amelyek egy vizsgálathoz szükségesek vagy fontosak. És ez azok az adatok, amelyek a nemzetközi terrorista ellenes együttműködés során, például a rendőri hatóságok vagy a hírszerzések használják fel és megosztják egymással. Ezek ebben lehet egy TFTP rész, és kétségtelen, hogy ez minden egyes esetben más lesz, attól is függően, hogy mekkora ebben a TFP adatmennyiség. És az unióról tört, részéről történő jóváhagyás arra a, a mi a hatóságainkkal vagy másokkal való együttműködés esetén mit jelent. Mindössze annyit mondhatok, hogy feljegyeztem, meg fogjuk vitatni, és be fogunk számolni arról, amit elértünk. Zippel asszonynak igen, megértett, kértem, hogy minél kevesebb adat kerüljön átadásra, ez világos, mi nekünk is ez a szándékunk, és remélem, hogy majd végül elégedettek lesznek, és eh, természetesen az arányosság az abszolút kulcs mindebben. Egy olyan gondolat, ami remélem eh, mindenkinek világos, aki olvasta a tervezetet, hogy az egész szövegben eh, jog, eh, a, a jog alapja is az arányosság, és minden olyan tevékenységnek, amit folytatni fogunk. Tehát igen, ismételten nem fogunk önök elé terjeszteni olyan valamit, amiről önök úgy gondolják, hogy nem felel meg az arányosság követelményének. És Puszutil úrnak igen, tanultunk a leckéből. Nyilvánvaló, hogy az ördög a részletekben rejlik, és az ördög majd a, tanya, a tanácskozások vagy tárgyalások során fog megjelenni, és nincsenek kétségeink afelől, hogy milyen dolgok aggasztják önöket, és mi az, amiket szeretnének látni a végső megalapodásban. Ön sokkal több részletet szeretne, és említette, hogy az időzítés is nagyon fontos, és természetesen nem bármi áron akarunk megalapodást, ezt is értjük. A, a jogorvoslat is kulcsfontosságú kérdés, és abból a premisszából indulunk ki, hogy az európaiakat ugyanúgy kell kezelni, mint ahogy az amerikaiakat kezelik Amerikában. És az alapjogok, az európaiak alapjogait, adatvédelem, az nem politika, hanem alapjog, tehát nem tárgyalható, erről nem tárgyalunk, és nem egyensúlyozzuk is semmivel, hanem valami olyat akarunk elérni a tárgyalásokban, ami ennek megfelel. Tehát hangsúlyozni fogjuk, hogy az alapelv, hogy az embereknek eh, igenis joguk van bírósághoz fordulni, és adott esetben panaszt tenni a közigazgatás eh, ellen, ez meg kell, hogy valósuljon. Az Egyesült Államoknak is van a magánélethez való ról szóló jogszabályuk, és szerintem amerikai barátaink is értik, hogy ez egy olyan kérdés, amivel foglalkozni kell. Hogy ez megoldható-e a nyáron, nyilvánvalóan nem jogszabály módosítással, hanem azt várjuk az amerikai féltől, hogy megértést mutasson e kérdéssel kapcsolatban, és minden módon, ahogy ez lehetővé teszi az amerikai jogrendszer, tegye lehetővé az európaiaknak, hogy bírósághoz forduljanak a szokásos módon, ahogy ez egy demokratikus jogállamban elvárható, hogy bírósághoz fordulhassanak, hogyha az adataikat felhasználták, vagy nem megfelelő módon használták fel. Remélem, hogy a fő kérdéseket megválaszoltam. Egy új kezdet indul, új szerződés, új politikai környezet, amit létrehoztak, e felől nincsen kétség. Nagyon reméljük, hogy a mandátum elfogadásra kerül és egyértelmű útmutatást fog adni nekünk, és a párhuzamos mandátum, mert ugye tudjuk, hogy előbb-utóbb úgyis olyan valamit kell önök elé terjeszteni, amit önök elfogadnak, és jó hiszeműen fogunk tárgyalni ezen az alapon. Köszönöm. Köszönöm szépen, Fall úr, ezt a tájékoztatást, illetve azt, hogy mennyire hajlandónak mutatkozott az együttműködésre. Albrecht úr, igen, csak egy nagyon rövid kérdés Szeretném megkérdezni talán a jogi szolgálatot, hogy van-e arra lehetőség, hogy véleményt kérjünk az Európai Bíróságtól a mandátumról, illetve annak alkalmazási köréről, és a szerződések kérdéséről még mielőtt a megállapodás megszületik. Ugyanis szerintem nem szükséges, illetve nem helyes várni a tárgyalások végéig, hogy megkapjuk az Európai Bíróság véleményét az alkotmányos keretrendszerről. Úgyhogy szeretném tudni, hogy van-e erre lehetőség. Ugyanis a folyamat végén már nagyon kevés lesz az időnk, nagyon gyorsan kell döntenünk, és szerintem különösen fontos, sőt felelősségünk, hogy az alkotmányos keretet megvédjük. Figyelembe vesszük ezt az ügyrendi kérdést, mondja az elnök, ahogyan azt Albrecht úr javasolta. A szerződésben van erre vonatkozó jogi rendelkezés, mégpedig a 218-as cikk 11-es bekezdése, tehát a jogi szolgálatot fogjuk erről meghallgatni. Beriló úr szeretne ehhez hozzászólni? Köszönöm, elnök úr! Ahogyan ön már említette, a szerződésben valóban vannak külön, van egy külön bekezdés, illetve rendelkezés a 218-as székben, amely lehetővé teszi az Európai Parlament számára, hogy az Európai Bíróságtól véleményt kérjen. Erről a tervezett megállapodásról. A kérdés az, hogy ez a megállapodás amit újra megnyitottak, egy úgynevezett tervezett megállapodás, ahogyan azt az esetjog is említette. Személyes véleményem szerint semmilyen probléma nem lehet ezzel a lehetőséggel kapcsolatban. Tehát, hogy az Európai Bíróságtól véleményt kérjünk, azzal kapcsolatban, hogy ez a megállapodás összeegyeztethető-e a szerződéssel de ez persze politikai döntés is. De jogi lehetőségként a jogalap ott van a szerződésben, és a parlamentnek, a tanácsnak, illetve valamennyi az egyes tagállamoknak, vagy pedig a bizottságnak jogában áll, hogy ilyen véleményt kérjen. Köszönöm szépen ezt a megjegyzést, illetve tanácsot akkor ezt figyelembe vesszük. Azt hiszem, akkor a délelőtti ülésünket ezzel lezárhatjuk, ugyanis a napirendnek azt a részét lezártuk, amit a délelőtti ülésre terveztünk, úgyhogy azt javasolnám, hogy a koordinátorok maradjanak itt a teremben, annak érdekében, hogy megtarthassuk a koordinátorok ülését, mégpedig zárt ülés lesz ez. Először Jonathan Fall igazgató úr jelenlétében a transatlanti párbeszédről fog beszámolni, és a rend további részénél pedig itt lesznek a, csak a koordinátorok, és ma délután négy órakor fogjuk folytatni a plenáris ülés után, tehát a tanács, az Európai Tanács beszámolója után. Úgyhogy egy rövid szünetet fogunk tartani ma délután 4 óra 30-ig.